A mai ülés jegyzőkönyvét a következő ülésünkig minden képviselő meg fogja kapni. Ha a, a mai állásfoglalásokkal kapcsolatban nincs több megjegyzése senkinek, akkor ezt az